Reintke asszony jelentése a nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban. Önél szó, Reintke asszony. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear Commissioner. Köszönöm, eh, eh, elnök a úr, eh, biztos asszony. A nemek közti egyenlőség nők jogainak erősítés digitális korban jelentés két sztereotípjának akar véget vetni. Egyrészt, eh, hogy a digitalizáció az csak a technológiáról szól, nem. A digitalizáció a társadalmunkat fogja átrendezni teljesen, és eh, minden eh, aspektusára hatni fog az életünknek. Tehát a digitális szakpolitika az valójában társadalompolitika, és ezért is fontos, hogy a nemek közti egyenlőség ennek a középpontjában legyen. A másik sztereotípia az az, hogy a nők nem érdeklődnek a digitális forradalom iránt. Én ezzel a jelentéssel foglalkozva és beszélve egy sor digitális ágazatokban foglalatoskodó nővel azt tudom elmondani, hogy gyakran a akadályokba ütköznek ezek a nők. A mi feladatunk az az, hogy a nemek közti egyenlőséget biztosítsuk, és lehetővé tegyük a nőknek, hogy ezeket az ostoba sztereotípiákat megroppantsuk, és erről szól ez a jelentés is. A jelentés rámutat a kihívásokra, ugyanakkor konkrét eh, eszközöket is ismertet, és ismerteti a digitális világ eh, nagyszerű lehetőségeit, eh, amelyek révén a nők helyzete, illetve a nemek közti egyenlőség előmozdítható. Például a bolgár vagy francia kameruni digitális vállalkozók, akik szexuális diszkrimináció áldozatai, vagy nem kapnak hitelt, vagy a kétgyerekes ír anya, akit trollok támadnak a Facebookon. Ez a jelentés It is calling for more efforts to make... és ez az oktatási rendszert hatékonyabbá kell tennünk. Jobb finanszírozást kell biztosítanunk a női vállalkozóknak, és jobb együttműködést kell a hatóságok között, hogy az online stalkingnak, az online zaklatásnak véget vessünk. Ott vannak tehát az eszközök, ezeket mindössze át kell emelni a valóságba, és én, Jurova asszony, remélem, hogy nem csak ön, hanem az egész bizottság ezt magáinak fogja vallani ezt a célkitűzést. Ebben a jelentésben nagyszerű eredmények is vannak. A civil társadalom, női vállalkozók és többiek révén köszönöm a kollégáknak az együttműködést, és azt, hogy sikerre vittük ezt a munkát. Mindenkinek köszönöm a konstruktív hozzáállást. Én hiszek abban, hogy egy digitális jövőt tudunk kiépíteni az Európai Unióban, amely egyenlőséget biztosít férfiak és nők között. Ez a jelentés remélhetőleg ennek egy kiinduló pontja lesz, és remélem, hogy nagy többséggel fogják megszavazni. Holnap van egyébként a nők vagy lányok a számítástechnikában világnap. Soha nem szavazhatnánk jobbkor egy ilyen jelentésre. Köszönöm szépen. Renke asszonynak. Rátérünk rögtön a KDI eljárásra. Komodini asszony kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Az innováció, a növekedés, a munkahelyek, a versenyképesség és a nők számára is nagyon fontos egy erős számítástechnikai szektor. Egy tanulmány kimutatta, hogy egyre több lány válasz karriert az IKT szektorban, de sok a képesítésbeli hiányosság. A digitális szektor az egész gazdaság motorja lehet. A tagállamok egyre inkább felismerik, hogy a kötelező tantervekben részt kell, hogy kapjon már a korai szakaszban az informatikai oktatás, hogy a lányok szükséges ismereteket megszerezve részt vehessenek a társadalmi gazdasági fejlődésben. Meg kell érteniük, hogy ők, a nők is hozzájárulnak a digitális fejlődéshez, és hogyha ezen képességekkel rendelkeznek, sokkal könnyebben kapnak munkát. Az életen átartó tanulás és a formális oktatás mellett képességfejlesztés révén a digitális gazdaságban fontos szerepet kaphatnak a nők, és a e, nemi alapú e, akadályokat le tudják küzdeni. Köszönöm szépen! Blanco képviselő. Blanco López úr nincs itt. Maria szúr Köszönöm, elnök úr. A nők eh, számára lehetőségek biztosítása a digitális korban, az IKT szektorban való egyre nagyobb szerepük, kulcsfontosságú feladat. A programozóknak csak 9% a nő jelenleg, eh, holott az IKT szektor szektorban, tehát 91% a férfi, és csak 9% a nő, és csak 18% a vezetőknek nő. Nagyon nagy tehát a gender gap, nagyon eltérőek a szakmai lehetőségek az IKT ágazatban. Azt is látjuk, hogy általánosságban a munkahelyeken is rossz a helyzet. Nagyok a bérbeli különbségek, a nyugdíjak közötti különbségek. Görögországban a nőket sújtotta leginkább a bailout. Az IKT ágazatban sokkal több nő dolgozhatna, sokkal több női vezetőre lenne szükség, és természetesen egyenlő munkáért egyenlő bért kell fizetni. Köszönöm, Jakovcsics képviselő. Köszönöm. Sajnos azzal szembesülünk, hogy a digitális kort is az egyenlőtlenség jellemzi. Az ipari forradalom korában, vagy az agrár forradalmak korában az embereknek a fizikai erőre volt szükségük, és a kézi munka volt a társadalom legfontosabb szegmense ez még igazolatta is volna a férfi erő dominanciáját, de mindez már a múlté. Ezért szükség lenne egy minőség ellenőrző rendszerre. Nyomon kell tudnunk követni, hogy hogyan változnak a dolgok a társadalomban. Kiváló minőségi oktatási rendszerekre lenne szükség, hogy a lányok eldönthessék, illetve választhassanak informatikai karriert is. Lehetőségekben nincs hiány, és vannak modellek, vannak jó példák, jó gyakorlatok. Ezért hiszek abban, hogy a jelentés tevőnek ki kellene hangsúlyozni azt, hogy mik a jó gyakorlatok, példákat kellene felhozni olyan nőkre, akik sikeresek voltak és vezető funkciót töltenek be. Köszönöm, Ajutó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az előadónak ezt a kiváló munkát, amit végzett. Nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk ezen jelentésen, mert a kulcsfontosságú pontok szerepelnek benne, ami egyébként a mi politikai mozgalmunknak is a lényege, a demokratikus részvétel, a nők részvétele a politikában, az elektronikus szavazáson keresztül. Ez szerepel egyébként az is, az a koncepció, hogy az internet ingyenesen elérhető legyen a köztereken a néppárt részenkénti szavazást kért pontosan ezen a három kulcsponton. Hát egész egyszerűen hihetetlen bizonyos frakciók elkötelezettek azzal szemben, hogy szembeszálljanak a közvetlen demokrácia elvével, az elektronikus szavazással, és így, több, és így tovább. Hát engem ez eléggé megdöbbent a mostani világ, az új technológiák világa, ezeket fel kell használni, hogy segítsék a nők emancipációját. Köszönöm szépen. Korbi Mikke úr következik. Trafię sobie wyobrazić, jak można serio mówić o dyskryminacji. Köszönöm. Képzeljék el, hogyan lehet egyáltalán beszélni a nők diszkriminálásáról eh, Hát a, a tenisz miatt nem lázadunk, ahol a nők kevesebbet játszanak a díjért. Azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás az, hogyha a nők csak hétig számolnak, és nem tízig. Szenyora Tom. Tomasszony. Köszönöm szépen. Egy kicsit komolyabb lesz a hozzászólásom, mint az előttem szóló kollégáé. Nem Jakobcsics úr kap most szót, hanem Tocska képviselő. Nem hallottam, amit az előbb a kollégám mondott, de úgy azt éreztem, hogy abszolút nem volt helyén való az a hangvétel, amit megütött. Legyünk már egy kicsit komolyabbak. Az tény, hogy túl kevés nő dolgozik az IKT ágazatban, az informatika területén, de minden probléma ellenőre, ellenére az is látnunk kell, hogy ennek az ágazatnak a fejlődése egyre több lehetőséget biztosíthat. Csak élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Ezért arra kell ösztönözni a vállalatokat, hogy alkalmazzanak minél több nőt azt hiszem az intelligens, okos vállalatok, munkaadók törekednek arra, hogy egészséges egyensúlyt kell tartani a nő és a férfi munkavállalók között, mert csak azért is, hogy a saját nyerességük ilyen módon nagyobb legyen. Az IKT ágazatban szerintem egyre nagyobb lesz az egyenlőség. Köszönöm, volt asszony. Köszönöm a kollégáknak, akik eh, együttműködtek eh, ebben a jelentésben. Én nekem nagyon jó volt a személyes kapcsolatom Teri, rendkívül köszönöm Teri. A digitális technológia minden eh, aspektusát átalakítja az életünknek, és átalakítja a társadalmat is, mégpedig nagyon alapvetően a nemek közti egyenlőség a digitális világban is megjelenik ezt a lehetőséget ki kell használnunk arra, hogy oly módon alakítsuk át a világot, hogy véget vessünk az egyenlőtlenségnek. Több nőt és lányt kell az IKT-szektorba bevonni, és felszámolni a hiányosságokat. Gyakran úgy gondoljuk, hogy a nők a társadalomtudományban nem játszanak elég szerepet, ugyanakkor én szeretném összekötni a bölcsész jellegű, művészeti jellegű oktatási területeket a tudományos, illetve természettudományi területekkel. Ez lehetőséget adna arra, hogy a nők jobban bevonásra kerüljenek a digitális szektorban is, és megfelelő szinergiák alakuljanak ki. Uh, President, I Nina Gyu. köszönöm szépen elnök úr. Üdvözlöm ezt a vitát, amely az esélyegyenlőségről, a nemek közti egyenlőségről és a nők jogainak erősítéséről szól. Az előadó által tett megalapítások nagyon fontosak. Én is dolgoztam az IKT szektorban, és aggaszt engem az, hogy milyen kevesen dolgoznak ebben az ágazatban az adminisztrációs részt, résztől eltekintve. Nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Az iskolában rögtön el kell kezdeni a tanítást, már az alsófokú képzésben, és ösztönözni a lányokat, hogy vegyék föl ezt a tárgyat, és legyenek akár programozók, informatikai elemzők, és így tovább. Legyenek aktívak az IKT ágazatban. Másodszorban pedig nemrégiben beszéltem fiatal nőkkel, akik vállalkozók és a digitális ágazatban dolgoznak. Mindannyian azt választották, hogy az EU-t elhagyva az Egyesült Államokba mennek dolgozni, ugyanis ott találtak maguknak ilyen munkalehetőséget. Nagyon fontos, hogy ne veszítsük el ezeket a tehetséges dolgozókat és vállalkozókat, vegyük komolyan a nőket a technológia világában, ugyanúgy, ahogy a férfiakat. Köszönöm, biztos asszony. Honorable members Tisztelt képviselők, nagyon örülök a lehetőségnek, hogy ma megvithatom önökkel azt, hogy mi jelenleg a helyzet, a nemek közötti egyenlőtlenség, illetve a nők egyre nagyobb szerepe a digitális korban témakörben, mert ez a kérdés egyre nagyobb figyelmet élvez. Az IKT szektorban egyre több nőnek munkalehetőséget biztosítani egy nagy kihívás. Egyetértek a jelentéstembővel, hogy szembe kell néznünk ezzel a kihívással, és megalapozott ajánlásokat kell kidolgoznunk, ami növelheti a nők részvételét az IKT szektorban. Ez a jelentés közelebb visz minket egy lépéssel ahhoz, hogy az egyenlőtlenségeket kiküszöböljük a nők és férfiak között. Köszönöm az előadónak ezt a kiváló jelentést és várom, hogy majd elkészüljön ennek a végleg, végleges változata. A bizottság kötelezettséget vállal, ahogyan ezt a nemek között egyenlőség közleményünkben is jelentettük, hogy további lépéseket fog tenni. Tenni kell az ellen, hogy a digitalizáció korában mindenki rendelkezzen a szükséges informatikai ismeretekkel, és alakítsunk egy nagy koalíciót, segítsük azt, hogy a nők, a lányok elsajátítsák az informatikai ismereteket, és ilyen módon az egész IKT szektorban javulni fog a nők foglalkoztatottsága, nőni fog az arányuk. A nők számára az IKT eh, szektor nagy lehetőségeket jelent. Eh, évente 120 ezer új munkahely jön létre. Tehát jó munkahelyek ezek, magas, jó fizetéssel szeretnénk, hogyha minél több nő élne a lehetőségekkel, és megfontolnák ezt, mint karrier lehetőséget. Általánosságban a nagyobb rugalmassággal lehet dolgozni az informatika területén, és a munkanélküliség sem fenyeget annyira. Amikor gazdasági érvekre gondolunk, amelyek, hogy hogyan lehetne az IKT-ban több nőt foglalkoztatni, nos, a bizottság egy tanulmányt készített, tehát vizsgáltuk a helyzetet, és azt találtuk, hogy évente 9 milliárd euró pluszt jelentene az egész euróban, hogyha több nő dolgozna az informatikában. A nők akik az IKT-ban dolgoznak, 9%-kal magasabb fizetést kapnak, mint más ágazatokban dolgozó nőtársaik. Ahhoz, hogy a digitalizáció korában több lehetősége legyen a nőknek, rendkívül fontos, hogy megszüntessük a nők alulreprezentáltságát a, ebben az ágazatban. Jelenleg csak 900 ezer fejlesztő van, van nő ágazatban, és az IKT e munkavállalóknak csak 30%-a nő. Hogyha az oktatási kérdéseket nézzük, azt tapasztaljuk, hogy ezer nő egyetemet végzett közül csak 29 rendelkezik informatikai felsőfokú végzettséggel. A bizottság több kezdeményezést is tett eh, annak érdekében, hogy eh, informatikai munkakörökben minél több nő találjon munkát. Egy példa erre a Women Web eh, eh, Entrepreneurs Hub létrehozása. Itt konkrétan olyan támogatást adunk a nőknek, eh, hogy web alapú vállalkozásokat hozzanak létre, és azután a női vállalkozók egy, egy a hálózatban létrehozzanak egész ilyen női vállalkozói ökoszisztémákat. Ez egy társadalmi, a társadalmi dimenzió is rengeteg lehetőséggel szolgál a nők számára a digitalizáció korában, de több mentorálásra, nagyobb kötelezettségvállalásra van szükség, és célzott programokra, annak érdekében, hogy a tanulmányok folytatása és a munka is elérhetőbb legyen a nők számára. A 2015-ben azt tapasztaltuk, hogy egyre több lány, fiatal lány érdeklődik az informatika iránt, és hogyha sikerül a nemi sztereotípiákat leküzdeni, valamint azonos esélyeket megteremteni, akkor sikerül több nőt foglalkoztatni az informatika területén. A társadalom számára a digitalizáció veszélyekkel is jár, ide tartozik a zaklatás, stalking és a közösségi oldalakon különböző gyűlöletbeszédek. A nők megtapasztalják az erőszakot, tíz nőből egy már áldozata volt szexuális zaklatásnak, az új technológiák segítségével elkövetett zaklatásnak. A kiber erőszak gyökerei a nemek közötti egyenlőtlenségben gyökereznek, ezek ellen küzdünk. Az EU fellép az ilyen erőszak ellen. Ezt megerősítettük több stratégiai dokumentumban is. Egy fontos fellépés a bizottságnak ezen a területen az a javaslat sorozat volt, aminek az a tárgya, hogy a, ratifikáljuk az Európa Tanács isztambuli egyezményt, amelynek tárgya a nők elleni erőszak, a H és a családon belüli erőszak elleni küzdelem. Ezzel arra bátorítjuk az országokat, hogy az IKT szektorban különösen hatékonyan lépjenek el ezen jelenséggel szemben az online világban is. A jelentésben felsorolt ajánlásokból világosá válik, hogy komoly kihívásokkal nézünk szemben, de éljünk ezekkel az új nagy lehetőségekkel, és tárjuk fel azokat a lehetőségeket, hogyan lehetne több lehetőséghez nyugtatni a nőket a digitalizáció korában. Örülök, hogy együtt próbálunk válaszolni a kihívásokra, küzdünk a sztereotípiák ellen, és így egy nagyobb lépést teszünk a nemek nemzeti egyenlőség felé. Köszönöm. Se cierra el debate. La votación tendrá lugar.